κυρία Πρόγερος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρία... Hölgyeim és Uraim! Ezen ismételten megnyitom a parlament ülésszakát. A néppárt, illetve a szocialisták és demokraták nevében egy kérést kaptam, azzal kapcsolatban, hogy a szakbizottságok és delegációk összetételét változtassuk meg, módosítsuk. Ezeket a módosításokat megtalálják majd a mai ülés jegyzőkönyvében. Ha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, vagy bármilyen kérdés, akkor ami, ha elfogadjuk a jegyzőkönyveket, akkor ezek a módosítások is elfogadottá válnak. Folytassuk tehát a napi rendet, a mai ülés első ö, első ö, napirendi pontja az ILO egyezményeinek a modernizálása, illetve felfrissítése. Először is Szerkasz úrnak, Szerkasz úrnak szeretném megadni a szót három percre, az egyik szerzője ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó estét kívánok mindenkinek. Nos, mindannyian sokat beszélünk a nemzetközi válságról, a globalizációról, és arról, hogy mindezt a, mindezeket a kérdéseket globális szinten kell megválaszolni. Nos, pontosan ezért fontos az Európai Unió, illetve az ilo közötti együttműködés. Az ILO egy háromoldalú egyeztetést rendezett, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen egyértelműen szükséges ahhoz, hogy értéket adjanak a munkáknak szociális, olyan szociális modellt próbálnak kidolgozni az ILO-ban, amely méltányos munkalehetőséget ad az embereknek. Nyilvánvaló, hogy, az EU, hogy Európának szüksége van az ILO-hoz, hiszen, ILO-ra, hiszen máshogy nem lehet megteremteni a méltányos munkát, és az ILO-nak mindenképpen fönn kell tartani globális, szereplő, globális szerepét. A tagállamok mindig is kinyilvánították, hogy nagyon közel állnak az ILO szelleméhez, de tisztelt bizottsági urak és hölgyek, nincs meg a szükséges koherencia a között, amit a tagállamok mondanak, amit önök mondanak, és amit csinálunk. Ezért fontos az, hogy ma beszéljünk erről, illetve, hogy a lehető leghamarabb megszülessen a ratifikációja az ILO egyezményeknek, illetve, hogy garanciákat tudjunk adni a saját projektjeinknek is. A bizottság nyilatkozatot fogalmazott meg az ILO dokumentumainak, egyezményének ratifikálásával kapcsolatban. De ennek a felkérésnek nem volt túl nagy sikere. Azt gondolom, hogy sokkal bátrabb tetre van szükség a bizottság részről. A tagállamok az ILO egyezményeinek bizonyos részét, tehát a legnagyobb részét már ratifikálta, de még nem mindent, és nagyon sok olyan ö, fejlődő ország van, amely gyorsabban halad ezzel a ratifikációs folyamattal, mint mi. Ha így haladunk, akkor hitelünket vesztjük el, veszítjük el. Tisztelt bizottsági urak, azt gondolom, hogy botrányos az, hogy ö, támogatjuk az ILO munkáját, és aztán pedig nem ratif, ratifikáljuk az ILO ö, az ö, egyezményeit. Ezért interpellálok ma, és kérem, hogy ne csak felhívják a tagállamokat, ne, csak közleményeket tegyenek közre, hanem egy ajánlást fogalmazzanak meg a tagállamok felé, hogy történjen meg a ratifikáció. Erre van szükség, ez hiányzik most, ez hiányzik ahhoz, hogy hitel, szavahihetőek legyünk az állampolgárok előtt, illetve hogy az Európai Unió hitelét is veszi a világ többi részéhez képest. Elnök, köszönöm szépen, Ferkas úr. Most Harkin asszony következik. Harkin asszony. Tessék, három perc van. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Nagyon örülök annak, hogy a ratifikáció hogy az EU tagállamokat felhívják arra, hogy az ILO egyezmény egyezményt ratifikációját. Az ILO-t a második világháború után hozták létre, és úgy állították ezt fel abban a hídben, hogy csak a szociális igazságosság alapíthatja meg, vagy alapozhatja meg a hosszú távú békét. A méltányos munkát, a méltányos életet, életért küzd az ILO. Nos, arról lenne most szó, hogy az aktualizált és értékelt ILO egyezményeket ratifikálni kell. Ha megnézzük például az ENSZ magatartás kódexét, akkor láthatjuk, hogy az ILO egyezmények gyakorlatilag megalapozták ezt, tehát arról másolták ezt. Bármilyen bármilyen ENSZ-nek beszállító szervezet nek be kell tartania ezt a magatartási kódexet, ezt az egész világon alkalmazni kell, az ILO ö, ö, egyezményére is vonatkozik ez. Természetesen az Európai Unióban is. A bizottság azt kéri a tagállamokról, tól, hogy példát teremtve ratifikálják ezeket a felfrissített, aktualizált egyezményeket. Az elmúlt Európai Parlament májusban az új szociális agendát elfogadta. Májusban úgy véltük, hogy a létező munkaügyi törvények megerősítése nemzeti szinten, EU szinten, illetve ILO szinten is mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen. A parlament ezt a továbbiakban is hangsúlyozta, és azt kérjük a tagállamoktól és a bizottságoktól, hogy a lehető legambiciózusabbak legyenek, azt kérjük a tagállamoktól, hogy ratifikálják és alkalmazzák az ILO egyezményeket, illetve azt kérdezzük, kérdjük a bizottságtól, hogy ajánlást fogalmazzon meg a tagállamok számára, hogy ratifikálják ezeket az egyezményeket. Koherenciát kell felmutatnunk külső és belső politikáinkban is. A parlamentben többször elhangzik azt, hogy a bevált gyakorlatokat kell alkalmazni a tagállamok között. Ez kiváló példa, vagy kiváló lehetőség arra, hogy a bevált gyakorlatokat alkalmazzuk, nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is, tehát példát mutatunk, példát kell, hogy mutassunk, és ratifikálni ezeket az egyezményeket. Ma november 20-én több mint 700 e, ILO egyezményt ratifikáltak. Nem sokára beköve- nem sokára megrendezzük a kopenhágai egyezményt, remélem, hogy addig a többi fennmaradó ILO egyezmény ratifikálására is sor kerül. Nagyon szépen köszönöm a zöldek frakciója nevében szeretném hangsúlyozni, hogy az az üzenet, amelyet meg kell valósítani az ILO egyezmények ratifikálásával rendkívül fontos és sürgős. Fontosnak tartjuk, mi magunk is így gondoljuk egyrészt, másrészt. Az Európai Unió, amikor az emberhez méltó munkáért harcol, akkor valóban a fronton kell lennie, ugyanis tisztességes emberek végeznek tisztességes munkát, és nem szabad hagyni, hogy szakadék eh, jöjjön létre a között, amit mondunk, és a között, amit teszünk. A külső és a belső kijelentések összhangban kell, hogy legyenek. Ha az Európai Unió elfelejti és elhanyagolja ezeknek az egyezményeknek a ratifikációját, ez nem csak rossz fényt vet az Európai Unióra, eh, hanem rossz hatással van azokra az országokra is az Európai Unión kívül, akiket szeretnénk felszólítani, hogy ők is tegyék ezt meg. Tehát nekünk úgy kell cselekednünk, ahogy beszélünk, például normával kell elöljárnunk, meg kell mutatnunk, hogy magas normákat próbálunk érvényesíteni, és ezt a versennyel képesek vagyunk összekötni. Éppen ezért az Európai Uniónak támogatnia kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet, az ILO-t, és komolyan kell venni ezeket az egyezményeket. A zöld frakció nevében támogatjuk azt az üzenetet, amelyet ezek az egyezmények tartalmaznak. És szeretnénk az Európai Unió illetékes szerveit felszólítani, biztosítani, hogy gyakoroljanak nyomást a tagállamokra, hogy ezt ők is ugyanilyen komolyan vegyék. Nagyon szépen köszönöm. Cimmer képviselőasszony következik, de nem látom itt a teremben. A Figurede asszony talán ön szólna hozzá akkor most? Tessék parancsolni kettő perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatjuk természetesen azokat az intézkedéseket, amelyeknek a tagállamoknak meg kell tenni az ILO egyezmények ratifikálása érdekében, amelyeket most aktualizált a szervezet. Hosszú évek óta az a helyzet, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nemzetközi munkanormákat dolgoz ki a legkülönbözőbb területeken a foglalkoztatás, a munka, a szociális biztonság, a szociálpolitika és az emberi kapcsolatok terén. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ennek a közös állásfoglalásnak az első változata mindenképpen támogatandó. A néppárt és más aláírók azonban ezt a szöveget felhígították, és ezzel ennek csökken a hatóköre, így valójában nem felel meg a Lisszaboni szerződés szellemének. Azonban tudjuk, hogy a Lisszaboni stratégia szellemében volt az, hogy a legrosszabb javaslatok szerepeltek először, és a rugalmasság és a szabályozásoknak a megszüntetése állt a középpontban, és így a munka értéke csökken, a munkaidő hosszabb lesz, a kollektív szerződések megkérdőjeleződnek, a szakszervezetek szerepe is, és ez éppen az ellenkezője annak, ami az ILO egyezményekben áll, és éppen ezért a sajnálatos eljárás miatt szeretnénk mi magunk részéről ezt az állásfoglalást támogatni, de a GUE NGL frakció azt szeretné mindhez hozzátenni, hogy fel kell szólítani a tagállamokat, hogy ratifikálják az ILO egyezményeket, és felszólítjuk a bizottságot, hogy ezeknek a javaslatoknak feleljen meg. Köszönöm, mondja az elnök, és most a bizottság képviselője, de Gücht úré, biztos úr úré szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt néhány évben a bizottság több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy elkötelezett a nemzetközi egyezmények mellett, beleértve az ILO egyezményeket is. A bizottság nagyon aktívan támogatta a tagállamokat ebben, és szorosan együttműködött az ILO-val, hogy el tudja fogadni ezeket a magas jogi standardokat, normákat, amelyek megfelelnek a globalizált gazdaságnak és hozzájárulnak az ILO ILO egyezmények megvalósításához. A tanács és az Európai Parlament aláhúzták, hogy nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak mindennek és a bizottság tevékenységének is ezen a területen. A tagállamok már ratifikálták az ILO egyezményeket, amelyek a munkastandardokat szabályozzák. A bizottság újra megerősítette elkötelezettségét mindemellett, és ez része, része az új szociális agendának. A bizottság felhívta a tagállamok figyelmét, hogy járjanak elől jó példával, ratifikálva az újonnan kidolgozott, illetve változtatott, módosított egyezményeket, az aktualizált egyezményeket. Ehhez jön még, hogy ahol az ILO egyezmények, a bizottság kizárólagos kompetenciáját érintik, ott a bizottság megtette a megfelelő javaslatokat, és felszólította a tagállamokat, a tanácsot, hogy ratifikálják az idevágó egyezményeket minél hamarabb. A halászatra különös figyelmet fordított a bizottság. 2008-ban született egy jelentés, és ez felhívja a figyelmet ennek a folyamatnak a fontosságára. És azt szeretnénk, hogy ez megfelelően tükröződjön abban a jelentésben, amely 2011-ben kerül kidolgozásra. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök. És most pedig következik a politikai frakciók képviselői. Először Őri Csaba néppárt nevében kettő percre. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a tényt, hogy sikerült a frakcióknak megállapodni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által felvizsgált egyezmények ratifikációja és végrehajtása témakörében születendő határozat szövegében, így ezt mi is támogatni fogjuk

Köszönöm szépen. Én is most megadom a szót a Szocialisták és Demokraták frakciója képviseletében Christensen képviselőnek két percben. Köszönöm szépen. Az európai belső piacon, ahol ugye szabadon kell az áruknak áramolnia, és a versenyszabályokat folyamatosan be kell tartani, ezek működnek, de másoknak is, más résztvevőknek, mint a munkaadóknak is figyelembe kéne venni ezeket a szabályokat, és itt már az EU is elmarad, az EU es tagállamai is elmaradnak. Nem egyformák a munkakörülmények az EU országaiban. Ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kell adni az egész Európai Unión belül, ebből kell kiindulnunk. Azért fontos az ILO egyezmény, mert ezekben, vagy ezek az egyezmények, mert ezekben értékek fogalmazódnak meg, és alapul szolgálhatnak a szociális modell továbbfejlesztéséhez. Ugyanakkor ez nem fog megvalósulni, hogyha a tagállamok több mint fele nem ratifikálja a szerződéseket, hiszen a bizottság ezt nem teszi számukra kötelezővé. Legalább azokat az egyezményeket kellene ratifikálni valamennyi tagállamnak, amelyeket az ILO mint aktualizáltakat nevez meg. Feltétlenül szükséges lenne végre a tettek mezeire lépni, és nem csak beszélni állandóan, Ezeket az egyezményeket ratifikálni kell, és erre a tagállamokat ösztönözni kell. Egyébként nem várhatjuk az ILO-tól, hogy hogy maga is figyelembe vegye az általunk fontosnak tartott emberi jogi szempontokat. Ha mi komolyan vesszük az emberi méltóságnak megfelelő munkakörülmények elvét, akkor nekünk aktívan kell részt vennünk ezen egyezmények kialakításában. Köszönöm szépen, Krisztenzen úr. Schröter asszony a zöldek nevében egy percre. Igen, nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Valóban így van, kedves kollégák, hogy válság idején mindenképpen meg kell védeni a minimális normákat a foglalkoztatottak számára. Vasárnapi beszédekben, prédikációkban, harmadik országokban az EU normáit követelik mindig teljes joggal, ugyanis ezek a normák védenek a diszkriminációval és a szociális dömpinggel szemben. Azonban sajnos az Európai Unióban erről gyakran csak beszélnek, a tagállamok és az Unió maga sok esetben ignorálja. Az ILO egyezményeket nem ratifikálják, nem valósítják meg azokat. Igen, és ezzel kivonják magukat a kötelezettségeik alól, például a sztrájk joggal kapcsolatosan az Európai Bíróság Magyarország hatályon kívül helyezte ezt az Európai Unióban, és a bizottság ehhez tapsolt. Nagyon sok esetben csak három tagországban érvényesül, illetve ratifikálták azokat a normákat, amelyek például az ingázókra vonatkoznak a 27 tagállamból. Ennek meg kell változnia. Nagyon szépen köszönöm, Schröter asszony. És most pedig folytatjuk az egyéni hozzászólókkal. Morán asszony, kettő percre. Elnök asszony, biztos úr, igen, tisztelt képviselők. Először is szeretnék a néppárti kollégáknak köszönetet mondani, és a többi frakciónak itt az Európai Parlamentben ugyanis. Ez a kérdés a méltányos megfelelő munka kérdése össze kell, hogy tartson bennünket, közös állásfoglalást kell kidolgozni. Az elmúlt napok pozitívek voltak. 1919 óta az a helyzet, hogy az ILO egy olyan normarendszert dolgozott ki és garantált, amelyek a munkajogi normákat meghatározták a foglalkoztatáspolitika, szociális politika, emberi jogok területén és ezt a válságos időkben nem szabad elfelejtenünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket az egyezményeket amelyeket az ILO jelenleg aktualizált, ezeket egy háromoldalú folyamatban elfogadjuk a szociális partnerekkel és a kormányokkal, és ezért dolgoztuk ki a tagállamok számára ezt az ajánlást, hogy így módon az ILO egyezmények valóban ratifikáció tárgyai legyenek, és meg tudjanak valósulni a tagállamokban, hogy a szociális Európa is haladjon, előre tudjon lépni, ennek gyorsan meg kell történnie. Ami a az egyezmények alkalmazásának határidáit illeti, pontosan oda fogunk figyelni, természetesen a szubszidiaritás elvének a betartásával. A néppárti frakció éberen követni fogja ezeknek a megvalósulását, a tagállamoknak az illegális munka elleni küzdelmet, a szociális előrelépést, az igazi szociális Európa kiépítését, amely jó példával jár elől a világ számára. Szeretnénk ezt a témát tényleg előbbre előbbre vinni. Nagyon szépen köszönöm, Moren asszony, Rapti asszony kettő percre. Mi a potis mandikés Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió egyik fontos sajátossága, hogy az alapjogokra és a szociális, szociálpolitikára nagyon odafigyel. Az alapjogok betartása előfeltétel, hogyha egy állam csatlakozni kívánna az Európai Unióhoz illetve hogyha ezeket nem hogyha ezeket az alapjogokat nem tartják tiszteletben a tagállamok, akkor az Európai Unió szankciókat foganatosít. Ezeket a jogokat meg kell erősíteni, még a munkajog területén is természetesen. Nem csak az Európán belüli munka törvényeket, munkaügyi jogre, munkajogra kell odafigyelni, hanem az külpolitikánkban is ezt meg kell követelni, és mindenképpen úttörő szerepet kell vállalni az Európai Uniónak, mindenképpen az élmezőnyben kell lenni az Európai Uniónak, amikor az a ILO egyezményének a ratifikációról van szó, illetve frissítéséről. A Nemzetközi Munkaegyezmény felfrissítette frissítette az egyezményeit, az Európai Unió részt vett ebben a folyamatban. Ennek ellenére a helyzet elég paradox, hiszen nagyon sok tagállam, bár elfogadták az erre vonatkozó EU-s jogszabályokat, melyek néhol haladóbb formát öltöttek, mégsem ratifikálják az, az ILO felfrissített egyezményeit. Ezzel azt gondolom, hogy rossz példával járunk elől, rossz példát mutatunk, nem tudnak ránk felnézni a egyéb államok, úgyhogy mindenképpen hatni kéne a tagállamokra, hogy ratifikálják ezeket az egyezményeket. Kérem tehát a bizottságtól, hogy komolyan hassanak oda a tagállamokra, hogy megfelelően lépjenek föl, a méltányos munkát helyezzék előtérbe. Ez különösen fontos a válság idején. Elnök, köszönöm szépen! Most Löjjerik úrnak adom meg a szót, bár ő nem szerepelt eleve a, a, e, eredetileg a listán. Köszönöm szépen, biztos úr. Nyilvánvaló, hogy az ILO egyezményeket alkalmazni kell. Attól tartok azonban, hogy azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak, és ezen belül is a verseny, itt úgy van megfogalmazva, hogy az a munkából árut csinál. Ilyen alapon nem lehet a munka értékét meghatározni, és a munka időt sem. Ez káros. Ma napság bezárnak egy céget könnyen, és a cég bezár Németországban, és mondjuk elmegy Bulgáriába, és ott továbbképzést szervez. Így tehát sem a tevékenységét gyakorolja, sem otthon nem teremt, érin, nem teremt értéket, és a szociális jogok mindenhol sérülnek. Olyan rendszerre van szükség, amely harmonizálja a szociális jogokat, felfele harmonizálja őket, hogy ebben az igen kemény mai versenyben, a munkavállalók versenyében valamilyen védelmet mégis megkapjanak még a munkavállalók. Ugyanakkor nem szabad azon az úton tovább mennünk, amelyet a bizottság vezetett be a flexicurity fogalmával, helyette valódi szociális foglalkoztatási rendszerekre van szükség, képzési opciókkal, csak így tudunk a válságból kilábalni. Csak így lehet a munkavállalókat segíteni abban, hogy alkalmasabbak legyenek a jövő szakmájának gyakorlására. Köszönjük szépen, kolléga úr! Most pedig megadom a szót Ludvigson úrnak, Figueroa asszony helyettesítette Cimer asszonyt, nincs itt zavar. Ludvigson úr tehát másfél percben öné a szó. Itt vagyok, elnök asszony, itt vagyok. Köszönöm. A Lisszaboni szerződés ratifikálása és hatályba lépésével az alapjogi karta annak részét képezi, és a szociális dimenzió megerősítésének végre jogalapja lesz Európában. Ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk tenni a gyakorlatban, ahhoz garantálni kell, hogy, hogy a gyakorlati feltételek meg legyenek hozzá. Jó első lépés lenne ebben ehhez, hogyha az EU tagállamok ezeket az aktualizált eh, ILO egyezményeket ratifikálnák. De van a dolognak egy külső dimenziója is hogyha Európa komoly partner akar lenni a nemzetközi együttműködésben, és valóban hozzá akar járulni a munkavállalók életfeltételének javításához, akkor alapvető fontosságú, hogy az EU tagállamok ezeket nem csak ratifikálják, hanem alkalmazzák is. Ha harmadik államokat akarunk befolyásolni emberi jogi ügyben, akkor nekünk jó példával kell előjárnunk. Ezért kérem a biztos urat és a svéd elnökséget is, hogy proaktívan lépjen föl, minden lehetséges eszközzel éljen, amely a kezében van, annak érdekében, hogy a tagállamokat rávegye a ratifikációra. Furcsának találom például azt, hogy Svédország, az én hazám, sem ratifikálja, vagy ratifikálta még ezeket, például a 96-os számút a, a közbeszerzésekről kérem az elnökséget, hogy nemzeti szinten is aktívan lépjen föl a ratifikációk érdekében. Ezek alapvető emberi jogi kérdéseket érintő egyezmények, és ezek december 1-től hatályosak lesznek. Az Európai Bíróságnak kell majd akkor beavatkozni adott esetben, mint ahogy eddig is ez volt a helyzet, és most már sokkal erősebben teheti ezt. Sok tagállam sajnos szemben áll az ILO elveivel. Most is mondtam, felszólások következnek, mondja az elnök. Parancsoljanak, jelentkezzenek. Aki szót kap, annak egy perce lesz. Meg Guinness asszony kért szót elsőként. Parancsoljam. Köszönöm, elnök asszony. Az ILO 1919 óta hosszú történetet járt be, 90 éve működik, és még mindig most alakítja ki a tevékenységi területét. Ö, Oroszországra most oda kell figyelni a gazdasági válság idején. Fontos a mai vitában azt is megemlíteni, hogy az ILO-nak milyen szerepe lehet a fejlődő világban, és arra odafigyelnünk, hogy az NGO-kkal milyen kapcsolatai vannak. Nagyon sok programot működtet az ILO, a szegényeknek, a fogyatékkal élőknek, akiknek semmilyen egyéb program nem segíti a munkába állását, és fontos, hogy leszögezzük, hogy a kényszer munkát és a gyerekmunkát is tiltja az ILO. Ezekről is mi is gyakran beszélünk. Miközben elismerjük az ILO szerepét a fejlődő országokban, itt lenne az ideje, hogy az EU tagállamok teljes merszélességben mögé álljanak ezeknek az egyezményeknek. Köszönöm szépen! Ο κύριος Σιεκέρσκι έχει ζητήσει Köszönöm szépen. Szikierszki úr, következik egy perc. Köszönöm szépen. A Nemzetközi Munkaszervezet, az ILO, több éve tevékeny, és az Európai Uniónak nagyon sok egyezményt adott, illetve a szociális biztonsággal kapcsolatban, a szakszervezetekkel kapcsolatban, a munka körülményekkel kapcsolatban példamutató volt az európai tagállamok számára. A tagállamoknak mindenképpen be kell tartani ezen egyezményeket, ezeket alkalmazni kell. Tehát az Európai Uniónak hozzá kell tennie valamit ehhez, az Európai Uniónak is feladata és kötelessége a globalizálódó és globalizált világban, hogy megvédje a munkavállalókat, minden európai polgárt, függetlenül attól, hogy eh, hova valósia, vagy eh, milyen kisebbséghez tartozik, mindenkinek meg kell adni a munkához való jogot, illetve eh, mindenkinek joga van ahhoz, hogy ki lépjen a szegénységből, hiszen ez nagyon komoly fenyegetettség. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ez a kérdéshez? Úgy látom, nem. Úgyhogy szeretném megadni a szót a biztosnak. Elnök asszony, kedves kollégák! messze menőkig konvergencia fedezhető fel a véleményünkben, az ILO egyezmények szükségességét, a ratifikáció szükségességét illetően, úgyhogy valóban egy véleményen vagyunk az Európai Bizottság és az Európai Parlament, de a bizottság csak ott tud érvényesülni, ahol kizárólagos kompetenciával rendelkezik, és már, mint jeleztem, ezt meg is tette ezeken a területeken. Ami a szakszervezetek szerepét illeti, és az Európai Bíróság legutolsó ítéletét, itt a szakszervezeti lépéseket alapjognak minősítették. Ez a szabályozás meg is felel a nemzetközi jog egyéb rendelkezéseinek. Mindazonáltal a magam részéről a szociális politikáért felelős kollégáknak a kívánságait közvetíteni fogom. Köszönöm szépen, biztos úr. három indítványt kaptam, az egyik közös, ezt a szocialisták és demokraták terjesztették.